Uh, uh, Kedves kollégák, a 12-es napirendi pont következik, a gender egyenjogúság módosítókkal. Mihály Sádrova lesz az előadó, és meg is adnám neki a szót. Mihály Sádrova következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés a férfiak és a nők közötti egyenlőséggel foglalkozik a médiában, az Európai Unióban. A média a negyedik hatalom tulajdonképpen, és óriási jelentősége van a politikai és a társadalmi alakulások szempontjából, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy közelről górcső alá vegyük a működését, és figyeljük azt, hogy mi történik ezen a területen. Ide tartozik természetesen az is, hogy a nem, hogy a diszkrimináció elkerülését is különös figyelemmel követjük, és köszönöm a kollégáknak a rendkívül jó módosítások benyújtását a jelentésemhez. Több mint száz módosítást kaptam. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ilyen élénk érdeklődés övezte ezt a témát. A kompromisszumon dolgozunk, és remélhetőleg mindenki el tudja fogadni majd a végső változatot, kialakul a közös nevező mindent meg kell tennünk ennek érdekében. A kompromisszumos változatban azt javasoljuk, hogy javuljon a helyzet a média területén a férfiak és a nők közötti erőviszonylatokban, másrészt figyelembe kell vennünk a szubszidiaritás elvét, illetve a média szervezetek függetlenségét is. Az a megközelítés, amúgy a tagállamokat ösztönözzem arra, illetve az intézményeket és az érintett feleket is ösztönözem arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak e tekintetben, és a férfinő egyenlőséget próbálják megvalósítani. Nagyon fontos az ábrázolás, a férfiak és a nők ábrázolása a reklámokban, a műsorokban, fontos a méltó ábrázolás, nem szabad a szexizmusnak teret adni, illetve a negatív sztereotípiáknak, és azt gondolom, hogy az oktatás és a képzés és a jó példák is rendkívül fontos szerepet játszhatnak, fontosabb szerepet, mint bármilyen szankcionálás. Ezért nem tudok olyan módosítókat támogatni, amelyek kötelező szankciókat vagy kvótákat javasolnak, vagy bármilyen hasonló Európai Uniós szintű szabályozás, például a szexizmus esetére a reklámokban. Ez tagállami hatáskör ugyanis. Azonban vannak olyan témák, amelyeket igenis kezelni kell széles körben. Ide tartozik a nők elleni erőszak és a zaklatás. A média területe az egész társadalmat szolgáló terület, ezért nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a nők a társadalom 50%-át teszik ki, és ez a, a munka helyek szempontjából is fontos, a munkaerő, a munkahelyek és a magánélet egyensúlyát meg kell teremteni, nagyon fontos, hogy a média szektorban is a vezető szerepben, a felelős pozíciókban több nő legyen, a szakpolitikai osztály tanulmányát is be fogom mutatni rövidesen. Nagy örömmel állok a jövőbeli együttműködés elébe ebben a fontos témában, és remélem, hogy ennek a bizottsági munkának is jó lesz az eredménye. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Mikhail Sardomának köszönöm szépen, és most az árnyék előadó következnek. Rodriguez asszony. Um.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 a BBC visz a revelar Az elmúlt évben e, eh, nyilvános erőt hozni a munkatársak fizetését, és ez nagyon világosan megmutatta, hogy milyen e, egyenlőtlenségek voltak a fizetések tekintetében. Egy olyan államban, amely vállalta, hogy természetesen fenntartja a férfiak és nők közötti eh, egyenlőséget. A magánszektorban még rosszabb a helyzet, hiszen eh, az említett példa a BBC-nél eh, történt. Sokkal nagyobb, erősebb követelményekkel kell fellépni, hogy a közférában sikerüljön egy demokratikus kiegyensúlyozott társadalmat létrehozni. E, e, a mi nézőpontunkból a következők a fontos kérdések. E, az Európai Unió különböző szervezetének hierarchikus felépítésében nem veszik figyelembe a kvóta elképzeléseket. Jól lehet, ezek az eszközök nagyon fontosak lennének annak érdekében, hogy a társadalmi nemekkel kapcsolatos sztereotípiákat felszámoljuk Európa szerte. Olyan normákat és követelményeket kellene alkalmazni, amelyek szabályozzák a médiumokban szerepet vállalók pályafutását, az egyenlőtésekeket megszüntetve. Támogatni kell minden olyan kísérletet, amely azt segíti, hogy a nők részt vehessenek ezeknek az aktív politikáknak a kidolgozásában hogy lehessen meg lehessen küzdeni a szexuális és a morális zaklatás ellen, lehessen küzdeni hatékonyan a munkahelyi és a magánélet közötti egyensúly megteremtés érdekében. Ezek a fajta társadalmi magatartások az Európai Unió részvételével valósulhatnak meg. Köszönöm, most pedig Franz Marcelesi következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök, hogy tegnap az EMPL szakbizottság ennyire határozott döntést hozott ebben a témakörben, hiszen pontosan, tökéletesen jól tudjuk, hogy a médiumok nagymértékben hozzájárulnak azokhoz a sztereotípiákhoz, amelyek a nemi szerepekhez e, kötődnek, <clears throat> és ezért e, nagyon fontos, hogy e, újabb lépéseket tegyünk. Alapvetően két konkrét témára szeretnék reflektálni. Az egyik az önszabályozás, amely nem elégséges, ha szükség lenne, akkor nem foglalkoznánk ezzel a témával. Eh, ezért a tagállamokat kell eh, eh, felszólítani, de akár Európai Uniós szinten is lépni kell, meg kell kérni a tagállamokat és az Európai Unió egészét, hogy lépjenek, hogy tegyenek, és ez szerepeljen a jelentésben. Én nagyon nagy mértékben támogatom ezt az elképzelést, és jó lenne, hogyha ebben a szakbizottságban is többségi támogatást élvezne ez, hiszen E, ezek a témák azok, amelyekben leginkább érvényesülnek e, a, a sztereotípiát, sztereotípiák a férfiak és a nők közötti különbségeket illetően. E, ugyanígy fontos a vezetőbeosztásban a nők nagyobb szerepvállalása, ennek érdekében direktívára, irányára van szükség annak érdekében, hogy meglegyen gyakorlatilag az Európai Uniós intézményekben is a kívánatos nemi arány. Ugyanígy ugye beszélhetünk a szülési szabadságról. Fontos, hogy a nők ezzel együtt vezető szerepet tölthessenek be Eh, de kezelni tudják azt az időszakot is, amikor anyai eh, feladatokat látják el. Nem szabad, hogy az hátravesse őket a szakmai pályafutásokban. Fontos, hogy eh, nagy többséget támogassuk ezeket az elképzeléseket. Thank you. <clears throat> Köszönöm szépen. Nos, ki szeretné ezt hozzászólni a tagok közül? Nincs ilyen. Akkor az előadó, azt mondja, Sodorok következik, vonja le a következtetéseket. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, köszönöm ezt a megközelítést, valóban ambiciózusoknak kell lennünk, magasra kell tennünk a lécet, és remélem, hogy meg fogjuk találni a jó kompromisszumokat. És ez az állásfoglás is valóban nagyon-nagyon fontos dokumentum. Köszönöm szépen! Nagy örömmel állok a további tárgyalások elébe. Thank you. And now to... Köszönöm szépen. Most a következő napi rendi pontunk következik a média szektor, gender, egyensúly tanulmánya a szakpolitikai osztály részéről. Anna Fir Simonsnak adok szót. Köszönöm szépen. A kérdésem az az, hogy mennyi időm van? Körülbelül 20 perc, mondja az elnök, 15-20 perc. Mert 5 órakor más napi rendre kell áttérnünk. Köszöntök mindenkit. Anna Pisznek hívnak, és ö, szeretném bemutatni a, taná- a tanulmányunkat az európai szektor kapcsán a férfinői egyensúly, a társadalmi nemi gender egyensúly témájában. Nagyon fontos a gyenge pontok feltárása, erről fogok beszélni a különböző tagállami szakpolitikai intézkedésekről is szótejtek, illetve lesznek ajánlásaim is a tanulmány végén. Szerintem ez az óra nem működik, mondja a speaker. Nos, a statisztikákat és a szakirodalmat tüzetesen átolvastuk ebben a témában, illetve megnéztük természetesen az Európai Uniós és a tagállami ö, kereteket, intézkedéseket. Ausztria, Málta, Svédország és az Egyesült Királyságon is elvégeztünk esettanulmányokat, 37 interjút folytatunk le minden egyes országban különböző magas pozíciókban lévő nőkkel, és ami pedig a média tartalmakat illeti, Nos, azt látjuk, hogy a média tartalmakban a nők sokkal kevésbé láthatóak, és amikor láthatók, akkor nagyon gyakran szexista ábrázolásban jelennek meg, leginkább a család kontextusában, vagy valamilyen szexuális jellegű prezentációban, és általában kevésbé komolyak, komolytalanabbnak tűnnek, és gyengébbnek tűnnek, mint a férfiak. És ez nem tükrözi a nők társadalmi valós szerepét. Ezen kívül a statisztikák is azt mutatják, hogy valamennyi tagállamban alul reprezentáltak a nők, különösen a döntéshozói szinteken, a nők interjú volt nők nagy többsége arról számol be, hogy nagyon komoly diszkriminációban szenvednek, a, nincsenek megfelelő gyermek gondozási lehetőségeik, gyakran zaklatják őket szexuálisan, és nagyon kevés teret kapnak, mozgásteret a munkájuk kibontakoztatása során. És további bizonyítékok gyűjtésére fog sor kerülni a jövőben, hogy az Európai Uniós szakpolitikai keretet tovább támogassuk. Nagyon fontos, hogy a tartalmak nagyon színvonatalanak gyakran a médiákban, a nők kapcsán, és például forgatókönyvírókról azt hallottuk, hogy nagyon gyakran leegyszerűsített karaktereket kérnek a megrendelőik a női karakterek esetében, igazán kevés olyan esetről tudnak beszámolni, amikor a női szereplők árnyaltabbak, mint a férfiak. De először is azzal kezdeném, hogy megvizsgáltuk, hogy milyennek az okai, hogy ilyen különböző az ábrázolás vagy a bemutatása a nőknek a médiákban. Nos, egy Egyrészt elmondható, hogy az európai szakpolitikai agendában ez központi helyet játszik, ez a probléma, mégis ennek dacára a tagállamokban azt látjuk, hogy ezeket a szakpolitikai intézkedéseket nem ö, hajtják végre, és természetesen nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között is. Azt látjuk, hogy néhány tagállam hajlandó csak a minimum ö, követelmények fölé menni, például a kvóták kötelező rögzítésében, illetve az európai intézmények segítségével az interjúkban azt a visszajelzést is kaptuk, hogy a, az állami szektorban több munkára van szükség, mint a magánszektorban, de természetesen mind a két esetben nagyon komoly diszkriminációt látunk. Például nagyon komoly bírósági, jogi vitákra is sor kerülhet ennek kapcsán. Illetve van egy kulcsfontosságú, talán a legfontosabb tényező, miszerint a proaktív vezetés a különböző szervezetekben egyszerűen hiányzik ezen a területen. A tévében, a rádióban, a filmben, a reklámok területén egyszerűen fájó ennek a hiánya, és úgy tűnik, hogy nincs különbség a különböző területeken. Még a senior menedzserek is egyszerűen nem látják ennek a szükségességét, tehát azok sem, akik már nagyon régóta dolgoznak ebben a szektorban, és azt is látjuk, hogy nagyon szegényes még mindig a kutatás, azonban a terep munkán azt látjuk, hogy a szociális háttér is rendkívül fontos a diszkrimináció területén. Például az Egyesült Királyságban, hogyha a nők idősödnek, akkor kevesebb az érdeklődés irántjuk, még, irántuk még akkor is, hogyha e, egyébként tapasztaltabbak. De például Ausztriában az ellenkezőjét tapasztaltuk, ott igenis értékelik az idősebb nők tapasztalatait, tehát ez itt vannak különbségek az egyes országok között. De ami a média tartalmakat illeti, ott nagyon komoly sztereotip ábrázolásokat látunk a női jellemzők kapcsán. Nos, néhány eredményről szeretnék még beszámolni. A média munkaerő tapasztalatai kapcsán a közvetlen diszkrimináció területén az Egyesült Királyságban, Ausztriában, de kisebb mértékben Svédországban is a direkt, vagyis a közvetlen diszkrimináció igenis jelen van a médiaszektorban a visszajelzések szerint sokkal keményebben kell a nőknek harcolni annak érdekükben, érdekében, hogy a munkahelyeiket megtartsák. Nagyon-nagyon sok példát láttunk erre. Például az egyik válaszadó egy több mint egy évig húzódó bírósági peren ment keresztül a, a szektorban a munkahelye kapcsán, mivel a fizetése fele volt, mint az ugyanazt a munkát végző férfiaké, de gyakorlatilag bal, bajkeverőnek tekintették, és végső soron el kellett hagynia a munkahelyét, és nagyon-nagyon magas árat fizetett ezért az egyéves bírósági pereskedésért ez az adott személy, mentálisan is és életvezetés szempontjából is, és egyre inkább azt látjuk, hogy a nőket rendkívüli módon presszionálják, nem hagyják őket előrelépni, és az üvegplafon létezik, vagyis a fizetés, a munka allokációja és a döntéshozatali pozíciókban is ugyanezt látjuk. A zaklatás szintén nagyon fontos téma volt, valamennyi tanulmányban résztvevő országban a legtöbb, legtöbb nő érzékelt, tapasztalt szexuális zaklatást, az ügyfelek részéről, a kollégák, a menedzserek, illetve a munkaadók részéről általában és a menedzserek nagyon fontos szerepet játszanak a szervezetekben, a tekintetben, hogy az adott szervezetben ez a zaklatás mennyire van jelen. Részben aktív résztvevői a zaklatásnak a vezető pozícióban lévő férfiak. Nemrégiben bejárta a világ sajtót a zaklatás témája néhány nő kezdeményezésére. Azt láttuk a kutatásunkban, hogy ez, ez a vita már nagyon régóta érett, rendkívül aktuális téma ez, és hatékonyabban kell fellépni. A már meglévő hallgatás kultúrát kellett megtörni, illetve a büntetés elmaradását, a zaklatás társadalmi elfogadottságát egyértelműen csökkenteni kell a jövőben, de a szexuális zaklatás kapcsán a válaszadók között különbségek is voltak, különösen Ausztriában a konzervatívabb válaszadók arról tudósítottak, hogy ilyen komolyabb problémájuk nem volt a média területén, és ők például sokszor úgy gondolták, hogy túlságosan messzire ment ez a szóban forgó világot bejáró kampány, és gyakran azt gondolták, hogy egyszerűen a nőknek nemet kell mondani, vagyis ez a kutatás és ez a diskurzus tulajdonképpen arról is tanúskodik, hogy nagyon komoly véleménykülönbségek vannak, és elképzelhető, hogy visszaesés is bekövetkezhet az egyenlőség folytatott egyenlőséget folytatott harcban. Ugye az, hogy mit jelent az, hogy zaklatás, mit jelent az, hogy beleegyezés, erről lehet vitatkozni, de amikor a nők úgy döntöttek, hogy a nyilvánosság elé állnak a vágyaikkal, akkor az azért volt, mert egyszerűen egy akut módon igazságtalan helyzetet tapasztaltak. Egy szisztemikus, igazságtalan helyzettel álltunk szemben, és itt azt hiszem, hogy nem csak komoly fellépésre, cselekedésre, cselekvésre, hanem komoly gondolkodásra is szükségünk van e tekintetben. Mit jelent az, hogy zaklatás, milyen sztenderdeket, milyen bizonyítékokat kell rögzíteni vagy megkövetelni, hiszen a mai környezet igenis elősegíti a zaklatást. Ezek olyan témák, ahol az Európai Unió gondolkodást is esetleg vezeti, vezetheti. A diszkrimináció és a zaklatás a médiák világában természetesen erősödik, de miért is van ez így? A média világa gyakran rendkívül versenyorientált világ, és nagyon-nagyon sok média szektorban a szabadúszók rendkívül elterjedt munkaformát képviselnek. Ez azt jelenti, hogy a media work igenis ingatag, ingoványos talaj, és hogyha a nőket presszionálják, akkor nagyon könnyen emlékeztetik őket arra ezáltal, hogy bármikor felválthatók és természetesen van egy elfogadási kultúra is, egy hallgatási kultúra, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy a nők a diszkriminációt és a zaklatást közvetlenül tapasztal, megtapasztalják, és nem, tud, nem tudnak ezzel ellen fellépni. Vagyis elképzelhető, hogy a karrierjükkel játszanak, hogyha felemelik a hangjukat itt sürgősen fel kell lépni annak érdekében, hogy a már meglévő szabályokat betartassuk a munkaadókkal, illetve tartozik az azonos fizetés, az zaklatás elleni fellépés. Ezeket a végre is kell hajtani, ezeket a papíron létező jogszabályokat, és azt kell biztosítani, hogy a jogi ö, a, a jogi ö, lehetőségek gyakorlása ne jelentse azt, hogy valaki esetleg elveszíti a munkahelyét nagyon fontos volt a gyermeküket nevelő nők szempontjából is megvizsgálni a helyzetet. Ők is rendkívül védtelen helyzetben érezték magukat. Az Egyesült Királyság Málta és Ausztriában különösen ezt láttuk. Nem volt garancia arra, hogy a munkadójuktól megkapják a garantált anyasági szabadságot, illetve gyakran nagyon komoly hátrányokkal szembesülnek a nők akkor, hogyha gyermeket szülnek a technológiai fejlődés rendkívül fontos a média területen, óriási fejlődést látunk ezen a területén, a szociális és az online média is egyre inkább beágyazódik ebben a szektorban, mind a reklám, mind a, az egyéb területeken. Ez azt jelenti, hogy a tendenciákat, a trendeket kevésbé tudja követni az a munkaerő, aki nincs folyamatosan jelen Gyakran a munkaidő napi 18 óra is lehet, és ezáltal természetesen a családjukkal nem tudnak megfelelő időt tölteni a, az az anyák, a nők, és ezért egyértelműen nagyon kemény döntéseket kell meghozniuk, vagy a gyermekükkel való időtöltést áldozzák föl, vagy pedig a karriert. És itt nagyon-nagyon komoly, negatív, mentális egészségre való kihatásokat is látunk, amikor ilyen presszió alá kerülnek a nők. És még egy dolgot szeretnék felvetni, amit szerintem fontos megérteni. A részmunkaidő, a rugalmas munkaidőhöz való hozzáférés az egyik kulcsa ennek a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésnek, azonban a kutatási eredményünk arról szól, hogy ezt igazságosan nagyon nehéz megvalósítani, kivéve, hogyha a menedzserek ezt tényleg komolyan gondolják, vagyis az interjúkból az a kép rajzolódott ki nagyon egyértelműen, hogy miközben megkapják a részmunkaidős szerződést az adott nők, a gyakorlatban mégis sokkal tovább tart annak a feladatnak az elvégzése, mint amit a szerződésben rögzítettek. Tehát a gyakorlatban gyakorlatilag kevesebb pénzt kapnak egy teljes munkaidős munkáért, ez szokott lenni a gyakorlat. A média szervezeteknek ezt koordinálni kell, a munkateher nagyon komoly téma kell, hogy legyen a szerződésben rögzített munkaidőt tehát be kell tartatni, vagyis nagyon komoly kockázatokat látunk ebben a részmunkaidő is beszámolt. A jelentések szerint a férfi-nő viszonyban gyakran a nőketen nagyon gyakran a macsó hozzáállás tapasztalja, agresszív viselked, hogy amikor a vezetés szintjén az azonos szabályok szerint való viszonyok nem teremtődnek meg, hogy amikor a vezetés szintjén az azonos szabályok szerint való viszonyok nem teremtődnek meg, akkor egész egyszerűen ez abba torkollik, hogy csak férfiak ülnek össze a konferenciákon, és a kommunikációs stílus teljesen más például akkor, amikor egy adott férfi egy nővel beszél, gyakran hangosabban és lassabban beszél egy nővel az adott férfi, és ebből ez is elég méltány, inkább infantilizálják a nőket, és arról is tudósítanak a nők, hogy a a, azok a nők, akik ezzel ellen fellépnek, és szintén agresszív viselkedéssel állnak elő, gyakran férfiként kezelik őket, és akkor egyenrangúak lesznek, és a kompetitív viszonyok megteremtése helyett és fontos azt is turokban hozzak meg a döntéseket este a munkaidő után egy ital mellett, és ebben egyszerűen a nőket nem vonják be, még akkor sem, hogyha elvileg döntéshozó pozícióban vannak az adott vállalatnál. Ezek tehát a legfontosabb problémák, a folyamatos diszkrimináció, a zaklatás, az anyassági aspektusok teljes figyelemen kívülhagyása és a kizsákmányolás és most szeretnék néhány prioritásról is beszélni a tekintetben, hogy hogyan lehetne ezeknek a feladatoknak megfelelni. A média tartás szabadságról szó van, a média függetlenségéről van szó, mint ellenérv, és nagyon gyakran azt is látjuk, hogy visszaüthet a jogszabályozás. Azonban mindennek ellenére, akkor is, hogyha azt látjuk, hogy ezek a tartalmak diszkriminatívak, a szankciók gyakorlatilag semmit nem érnek, ezek nem tűnnek hatékony eszközöknek. A szabályozóknak azonban arra kellene töre, törekedniük, hogy a saját gyakorlati kódexük alapján igenis kiszabják a kemény szankciókat, és több esetben kiszabják, kiszabják ezeket nagyon gyakran nem is tudnak róla a válaszadóink, hogy vannak szankciók. A digitális média is rendkívül kockázatos, itt is vannak természetesen komoly lehetőségek is. Hatékonyan kell válaszolni a diszkriminatív tartalmak megjelenésére itt is és az előállítás és a fogyasztás között egyre inkább elmosódni látszik a határ, ez is probléma. Az Európai Unió finanszíroz olyan programokat, amelyek ösztönöznek újságírókat arra, hogy szakosodjanak a digitális médiára, ez egy egyre növekvő szektor, nagyon fontos, hogy a munkahelyek szempontjából is megvizsgáljuk ezt a nőket, itt se érje defini- diszkrimináció, vagyis fontos az, hogy specializált tréningekben részt vegyenek a nők. Cases. Ami a zaklatást és a diszkriminációt illeti, ami a tagállami szintű jogalkotásban is fontos szempont, biztosítanunk kell kommunikációt illeti, ami a tagállami szintű jogalkotásban is fontos szempont. Biztosítanunk kell, hozzáférhetnek a tisztességes jogi eljáráshoz és hogy ez ne járjon elviselhetetlen karrierkockázattal a részükről a lehető legmagasabb szintű méltányosságot és átláthatóságot kell megteremteni a munkakörnyezetben. Helyzet, sőt a folyamat lelassult az utóbbi időben. Tehát sokkal világosabb, sokkal komolyabb, méltányos javadalmazási szabályokra van szükség ideértve az előzetelési kritériumok rendszerének sokkal, ez fontos, hogy a rész munkaidős munkavállalás lehetősége egyre népszerűbb, azonban vigyázni kell arra, hogy ez ne vezessen a, ennek a munkerőnek a ki használásával, ugyanis egy, munka, egy részmunkaidőben foglalkozni kell azokat a projekteket, amelyek, amelyeket nők vezetnek, és szükség van arra is, hogy a nőket képezzük, hogy a saját jogaikat tudják kivonyosítani a szülői szabadságtól kezdve az önérvényesítés minden terén. A nők that have occurred, and also practical advice on, for example, how és tagállami szinten is, és mindezt persze természetesen az iparágak vezetőivel és döntéshozóival e, is egyeztetni kell, hiszen ők azok, akik változtatást tudnak előidézni a saját területükön. Őket arra is föl kell készíteni, meg kell gyakorlatilag tanítani, hogy ezek a döntéseknek, ha felismerik ezt, hanem sokkal színesebb lehet a vitát a tagok, képviselők számára. Sojdra Varszai mint ön is tudja, a saját jelentésünk az öntanom számomra, hogy ön milyen, önök milyen megállapításokra jutottak a négy tagállam esettanulmányai alapján. Természetesen nekem még át kell olvasnom ezt a tanulmányt, hiszen nagyon frissen sült még, és nyilván nem volt idő. milyen új eszközöket tudna javasolni az egyenlőtlenségekkel szembeni küzdelem terén a médiumok világában? Mi lenne azt, amit legfontosabbként vagy leghasznosabb eszközként kieseménye érdekelne? Uh, thank you very much, and now I will speak Swedish. Köszönöm, svédül fogok beszélni. Kérem, tegyék fel a fülüket. Tack så mycket för en väldigt intressant... Eh, Köszönetet szeretnék önnek mondani ezért a rendkívül érdekfeszítő prezentációért. Nagy jelentőségű ez a téma, és foglalkozunk hasonló kérdésekkel. Ugye ott van a gazdasági függetlenség kérdése, a szexuális zaklatás, a me too perspektíva, ez már a mai napon is vitatárgyát képezte. Mindez összefügg egymással. A nők helyzete a médiá. Itt nem csupán a médiában dolgozó nőkről van szó, hanem a szexista módról is a médiában. A prezentációból kiderül, hogy ugye itt egyesek kitértek a kérdés elől, hogy dol eleget. Svédországban síkra szállunk azért, hogy a nők egész ö, teljes munkaidőben dolgozhassanak, hogy gazdaságilag függetlenek legyenek, elláthassák magukat. Ezért az a kérdésem, hogy milyen országokból származik ez a kívánalom, hogy legyen részmunkaidős foglalkoztatási lehetőség a nők számára? Nos, köszönöm. Három pontra szeretnék rá kérdezni. Zióban beszámoltunk egy irányelvről, illetve aznak az irányelvnek a módosításairól. Ahogyan tudják, ez az irányelv olyan tartalmakkal rendelkezik, amelyek a gyűlöletbeszédre irányulnak a Twitteren, a Facebookon, van egyfajta magatartási kódex. Hogyan is működnek ezek a struktúrák belülről? vannak-e megkülönböztetésmentességre irányuló garanciák. Azt hiszem, hogy itt egy egyedülálló fegyverünk van arra, hogy a struktúrákat megváltoztassuk, ami a legnehezebb dolog. Hasonlóképpen eljárhatnánk az összes ágazatában a médiának. És itt van még néhány kérdés, amelyek fontosak. Ugye nagyon fontosak a kvóták, de ez csak egy átmeneti megoldást jelenthet. Portugáliában például vannak kvóták a regionális parlamentekben, az országos parlamentben, és az európai parlamentos eszköz, hogy több nő férhessen hozzá a csúcs pozíciókhoz, a vezető pozíciókhoz. Ön azt mondotta, hogy egyes nők nem mindig tudják, hogy mi a komoly és Microphone, please. Microphone, please. Thanks. Um, maybe answer, answer your... Nos, eh, hagyj válaszoljak először, és aztán visszatérek az eszközökre amelyeken jobban, amelyeken megteremhető a jobb nemi egyensúly a médiumokban. Nos, először is egyetetek azzal, hogy ezek a, az egyenlőtlenségek összefüggenek egymással ezer szálon, és átfogó struktúrával